Matera asszonynak konkrétan hadd mondjam el, én sem vagyok elégedett. Én is jobb, nagyobb előrelépést vártam akkor, amikor elkezdtem eh, a munkát eh, a bizottságban, a nemek között egyenlőség területén, de tudatában kell lennünk annak a szélesebb kontextusnak, amelyben dolgozunk. Egyesek a szorongás vagy az aggodalom korszakának írták le a jelenlegi korszakot. Látjuk, hogy nagyon sok a bizonytalanság a társadalomban, és ilyen hangulatban az emberek inkább a régi eh, hagyományokra nyúlnak vissza, hagyományokhoz nyúlnak vissza, olyan dolgokhoz, amelyek elvileg korábban már bizonyítottak, mint működőképes megoldások. Ez a helyzet, az a jelenlegi időszak tehát az új koncepciók, az új trendek esetében nem annyira öm, alkalmas erre tehát. Ezért van az, hogy nagyon kicsi az előrelépés, de ezt mindenképpen meg akartam említeni, mint fontos okot egy, hogy ezt alá fessem, hadd mondjam el, hogy nemrégiben az egyik kormány, amelyben nem, nem volt női tag, ez Magyarország volt, most Litvánia van soron, ott nincsen nő a kormányban, és az adott országok a emberei, a nő, állampolgárai, a női állampolgárai úgy tűnik, hogy őket nem zavarja ez, én azt gondolom, hogy a tagállamban élőknek, az adott ország állampolgárainak kell kifejezésre juttatniuk azt, hogy mit eh, éreznek ezen egyenlőtlenség láttán. Bíznunk kell az emberekben, hogy kifejezésre juttatják a kívánságaikat. Én mindig is elleneztem az olyan rendelkezéseket, mely szerint mi megmondjuk, hogy az emberek hogyan kombinálják össze a különböző feladatokat. A work-life balance javaslat lehetővé teszi a különböző szerepek kombinálását. Ez tetszik nekem is. Hogyan lehet az ember dolgozó nő és férfi, illetve szülő? Ezt így kell megközelíteni. Nem szabad tolerálni a diszkriminációt, de az egyenlőséget mindenképpen erősíteni kell. Én nem gondolom, hogy itt ezen a szinten a rendeletekkel sokat eh, érünk el. A tudatosság épes, eh, építés, a képzés, továbbképzés, tájékoztatás fontosabb. Jurek úrnak a következőt eh, mondom. Az isztambuli konvencióval egy, kapcsolatban abszolút tiszteletben tartjuk az országok szuverén jogát, hogy ratifikálnak vagy nem ratifikálnak, de még egyszer megismétlem, hogy továbbra is azon dolgozom, hogy elmagyarázzam azokat a félreértéseket és félrevezető érveket, amelyek az isztambuli egyezmény e, értelmezésével kapcsolatban felmerülnek. Fontos megérteni, hogy miről szól ez az egyezmény. Elnök úr, rövidre akartam fogni, de nem sikerült elnézést, elnök. De, de, de, nagyon jó volt ez, köszönjük szépen a biztos asszonynak a válaszait. Kedves kollégák, ezzel ezt a vitát lezárom. Két állásfoglási javaslatot kaptam. Az egyiket a FEM bizottságtól, a másikat pedig az EKR-től holnapra holnapra tűzzük ki a szavazást. A következő napi rendi pont nem más, mint egy szóbeli kérdés a bizottsághoz. A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiai. stratégiái. A szóbeli kérdés megfogalmazója Ajutó asszony, öné a szó tessék 5 percre. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársak, tisztelt biztos úr. Naponta több ezer nő küzd az évszázad betegségével, a, a rákkal szemben. Bátorságra van szükségük, és megpróbálnak tovább dolgozni, fenntartani a családjukat. A diagnózis készítés és a kezelés nem mindig olcsó riasztóak a számok, az európaiak egyharmada betegedik meg rákban, több mint 90 ezer nő szenved mellrákban, illetve méhnyak és méh rák is nagyon sok nő életét keseríti meg. A, azoktól a részektől fosztják meg, testrészektől fosztják meg gyakran a rákban szenvedő nőket, amelyek a nőiességet biztosítják a testüknek ezek a betegségek nagyon súlyosak. Szerencsére nagyon sok nő nem hal meg ezekben a betegségekben, legyőzi őket. A mellrákban szenvedők 80%-a túléli a betegséget. De nagyon nagy segítségre, támogatásra van szükség ezeknek a nőknek és a családoknak, mert radikálisan megváltoztatja az életüket a sugárkezelés, a kemoterápia, illetve azok a sebészeti beavatkozások, amelyek történnek, és ez nem csak fizikai elváltozást okoz, gondolok itt a masztektómiára és az iszterektómiára, hanem pszichológiailag is nagyon nehéz kihívást jelent az egészségügyi rendszereknek sokkal szélesebb körben figyelembe kellene venni ezeket a következményeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a prevenció, a monitorozás, a kezeléshez való hozzáférés, a daganatos megbetegedésnél fontos a korai felismerés, hogyha előrehaladott állapotban diagnózis diagnosztizálják a betegséget, akkor nehéz gyógyítani már viszont korai stádiumban nagy százalékban gyógyíthatóak. Ez gazdasági szempontból is megfontolandó. A szűrés nagyon fontos lenne. A prevenciót nem mindig könnyű megvalósítani, hiszen drágák a vizsgálatok és hosszú a várakozási idő foglalkozni kell ezzel mindenkinek az egészsége érdekében. A második dolog a szükséges kezelések rendelkezésre állása a nők rákos megbetegedése esetében a mellrák, a méh nyakrák esetében specifikusan női megbetegedésről van szó, és működésük, illetve esztétikai jelentőségük miatt is nagyon fontos női testrészekről van szó. Nagyon fontos támogatást nyújtani a nőknek, hogyha a betegség megtámadja őket, akkor nagyon fontos kiállni a nők mellett, hiszen a reproduktív kapacitásunkról is szó van. Ugyanakkor pszichológiai ö, támogatást is kell kapnia a nőknek a kezelés alatt és után is. Ez mindenkinek a joga az Európai Unióban anyaként, feleségként sokkal nehezebb helytállniuk a betegség után. A bizottságnak vállalnia kell, hogy egységes stratégiát valósít meg minden tagállamban. Nagyon fontos a daganatos megbetegedések szűrése, a kutatások és az egészségügyi infrastruktúra támogatása. Köszönöm szépen! Köszönöm eljutó asszonynak, most Andriukaitis biztost kérem meg, hogy válaszoljon. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők! Három nagyon átfogó kérdést hallhattunk, úgyhogy ha megengedi, elnök asszony, akkor egy kicsit hosszabban válaszolok, mint három perc, mert minden fontos kérdésre ki kell térnem. Köszönöm szépen önöknek és külön Ajótó asszonynak, hogy felvetette ezt a nagyon fontos kérdést a női daganatos megbetegedések kapcsán a FEM szakbizottság nevében. Ami a statisztikákat illeti, azok megdöbbentőek. Európában a második legfőbb halálozási oka a rákos megbetegedések. 2015-ben több mint 580 ezer nő halt meg rákos megbetegedésben, és egyre nő ez a tendencia Ez a betegség azonban nem csak a statisztikákról szól, a rák károsítja a családjainkat, közösségeinket, a gazdaságainkat, az egészségügyi rendszereinket, és így tovább. 2018-ban született meg, 1988-ban javítja magát az előad a hozzászóló, született meg az első európai daganatos betegségek elleni program, azóta jelentősen javultak a különböző kezelések, a megelőző intézkedések és így tovább. Nagyon büszke vagyok arra, amit sikerült már elérni ezen a területen. Említeném például a dohányzással kapcsolatos fellépésünket, mint egy konkrét eredményt. És a konkrét kérdésekre válaszolva majd említek meg további példákat. Első kérdés. Ez az EU-s szintű stratégiára vonatkozott. A bizottság és a tagállamok már most együttműködnek egymással abban, hogy nemzeti rák ellenes terveket dolgozzanak ki, és hogy a nők megfelelő minőségű programokból részesülhessenek. Ez ki tér a rák elleni küzdelem összes szakaszára, a főbb karcinogének elleni ö, harctól, a korai felismerésen keresztül, a túlélők rehabilitációjáig, a különböző daganatos megbetegedésekkel kapcsolatosan. 2017-ben megszületett egy minőség ellenőrzési iránymutatás, amely a szűrővizsgálatokkal kapcsolatosan, a kezelésekkel és a túlélők rehabilitációjával kapcsolatosan is ajánlásokat fogalmaz meg. A közös kutatóközpontunk emellett tudományos bizonyítékokon alapuló megállapításokat tesz, és információkat tesz közzé a különböző Európára vonatkozó adatok megosztására vonatkozólag. Különböző mintákat fedezhetünk fel ennek köszönhetően a betegségek előfordulását, a mortalitást és egyebeket illetően. A hepatitis B és a humán papillomavírus elleni védőoltásokat is szeretném megemlíteni. Ezek a vírusok mészáj daganatokat idézhetnek elő. Ez is egy nagyon fontos kérdés a rákbetegségek meg, megelőzését illetően. Ami a szűrővizsgálatokat illeti, a nemzeti szűrővizsgálat programok esetében egyre javulnak a statisztikák, 25 EU-s tagállamban vannak most már, már rákszűrő programok, és 22-ben ményak rákszűrő programok. Persze jobb lenne, ha az összes tagállamban lenne ilyen, de Tíz évvel ezelőtt ezen országok száma csak 18, illetve 17 volt, úgyhogy ez egy jelentős eredmény. Emellett a prevenció területén sikerült más egyéb eredményeket is elérni. Persze nagyon nehéz az embereket rábírni arra, hogy vegyenek részt a preventív intézkedésekben. A szűrővizsgálatokban résztvevő nők számát sikerült jelentősen növelni, ami a megelőzés terén jelentős eredményekhez vezetett. Milyen, mit tervez a bizottság a jövőre vonatkozólag? Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság márekkal kapcsolatos kezdeményezése iránymutatásokat fogalmazott meg, amelyek a az emlőrák egész ciklusát felölelik, egészen a megelőzéstől a e, túlélők gondozásáig. Úgy gondolom, hogy hasonló lépésekre van szükség a ményakrákkal kapcsolatosan, és fontos azonban, hogy az iránymutatásokat konkrét intézkedésekké alakítsuk, a gyakorlatban is egyre több minden történjen, a tagállamokat arra biztatjuk, hogy gyakorlati megközelítéssel éljenek és konkrét lépéseket tegyenek. A megelőzés, a kezelés és az utókezelés területén. Ehhez szükséges az is, hogy az új ismeretek megszerzés és a gyakorlati alkalmazás közötti hézagot megszüntessük. A tudományos alapú meg, legjobb gyakorlatokat meg kellene osztani a tagállamok között, ehhez pedig támogatást nyújthatunk az egészségügyi, az EU-s egészségügyi program révén, az új Horizont Európa program pedig újabb támogatást biztosíthat a kutatás számára. A harmadik kérdés az volt, hogy a bizottság és a tagállamok tervezik-e, hogy valamiféle figyelemfelkeltő kampányt indítsanak. Úgy gondolom, hogy a prevenció szempontjából ez nagyon fontos, és tudjuk, hogy a prevenció jobb, mint a gyógyítás, jobb, hogyha el se kell jutni odáig, hogy kezelni kelljen a betegeket. Mit tehetünk? Nyilvánvalóan sokat tehetünk a civil szervezetek bevonásával, a különböző kutatóközpontok bevonásával, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy európai rák ellenes kódex. Nagyon fontos, hogy csökkentsük a kockázatot. Megemlítem itt a dohányzást, a testmozgást, az alkoholfogyasztást, nagyon egyszerű lépésekkel megoldható ez. Emellett megfogalmazódott egy olyan ajánlás is, hogy részt kell venni a szűrővizsgálatokon, és hogy az embereket ösztökélni kell arra, hogy a hepatitis B elleni és a humán papillomavírus vírus elleni védőoltásokat vegyék fel. Nagyon fontos, hogy egyszerű, közérthető módon kommunikáljunk arról, hogy a rák rákkal kapcsolatos kockázat hogyan csökkenthető. Én arra biztatnám a tagállamokat, hogy tegyenek még többet, Szervezenek például kampányokat, amelyekben ismertetik az elérhető szűrőprogramokat. Kiváló példáját tapasztaltam ennek, amikor Lengyelországba repültem Brüsszelből, és az egyik légiutas kités, kit, kísérő tájékoztatta a repülőgépen utazó nőket a melrekszűrés lehetőségéről. Ez kiváló példája az együttműködésnek, úgyhogy ezen a téren nyugodtan tehetünk többet is. Különösen az európai parlamenti választások évében érdemes ezt a témát ö, felkarolni. Elnök asszony, tisztelt képviselők, sokat tettünk már, de még folytatnunk kell a harcot. Kutatásra, innovációra van szükség, hogy javítsunk a páciensek kilátásain, pozitív életmóddal kapcsolatos választásokat is promotálnunk kell, hiszen tudjuk, hogy az életmód kulcsfontosságú, sajnos ez ideig azonban az integrált megközelítés még nem terjedt el eléggé a daganatos megbetegedések elleni harcban. Szeretném felhívni a figyelmet még egyszer a megelőzés fontosságára. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner, uh, for that very... Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a nagyon átfogó választ, és hadd kérjem meg a kollégákat, hogy ma este szigorúan tartsuk be az időkereteket, mert csúszásban vagyunk előre, és köszönöm. Most pedig Petir asszonynak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Ijesztő a tény, hogy az Európai Unióban bekövetkező halálesetek egy negyede a rák következménye. A Washingtoni Egyetem kutatása szerint Horvátország és Magyarország tartozik az EU-s tagállamok közül azon tíz ország közé, ahol a legtöbben halnak meg rákban. 2018-ban több mint két millió új márákos megbetegedést jegyeztek fel, ebben hal, hal meg a legtöbb nő, és ez a második legelterjedtebb rákfajta. Belgium, Luxemburg és Hollandia területén is nagyon elterjedt ez a betegsége. A betegség nincs tekintettel származásra, nemzeti hovatartozásra, társadalmi státuszra, mindannyian ki vagyunk szolgáltatva ennek a kockázatnak. Nagyon fontosnak tartom a figyelemfelkeltő kampányokat és a szűrő vizsgálatokat, beleértve a vidéki lakosságot is. Nagyon fontos, hogy mindenki esetében elérhető legyen a megfelelő gyógykezelés, és a megbetegedettek családtagjainak is megfelelő támogatást kell nyújtanunk. Emellett a nők és a férfiak különleges szükségleteihez kell igazítanunk a kezelést és a prevenciót. Ez egy közös harc, ezért is tartom fontosnak a az európai, a rákellenes európai stratégiát, amelynek szolgálatába állítottuk a pénzügyi alapokat is, de külön felhívnám a figyelmet arra, hogy az egészségügy a tagállamok hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen. Két és fél percben Borzán asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a kiváló állásfoglalásért, és köszönöm, hogy felvetette ezeket a nagyon fontos témákat, amelyekről beszélnünk kell Európában. Minden évben 1 millió 300 ezer ember ö, hal meg rákban, ez a halálesetek 40%-át teszi ki. Mindeközben azonban a márák esetében a túlélés esélye 80%-os, de csak akkor, ha korán felismerik a betegséget. Ez azt jelenti, hogy az összes rákbetegség esetében megfelelő korai felismerő rendszerre van szükség és megelőzésre, és megfelelő kezelést és ellátást kell biztosítani mindenki számára. Minden nőnek meg, azonos szolgáltatást kell nyújtani, külön oda kell figyelni a rákbetegség felismerésére, valamint támogatást kell nyújtani a kezelést követően is, tekintet nélkül arra, hogy milyen kultúrához tartozik az illető, milyen társadalmi réteghez, vagy bármi más egyéb tényezőtől függetlenül is. A rák betegség túlélői különösen nehezen tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, a hétköznapi életbe, és nagyon fontos külön a külön kiemelendő a reproduktív szervekre való odafigyelés a terápia során. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban a megfelelő technológiákat, a tudást megosszuk egymással, beleértve a bevált gyakorlatokat is. A módosítóimban felszólítottam a figyel, felhívtam a figyelmet arra, hogy az összes rákbetegséggel kapcsolatosan kutatásokat kell végezni, emellett a különbségre is felhívtam a figyelmet Közép-Kelet-Európa és Nyugat-Európa között. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság reagálna és lépéseket tenne, különösen a ményakrák és a petefészekrák kapcsolatosan. Nagyon fontos felhívni a figyelmet az életstílusra, az életmódra is, fontos a megfelelő kezelés, és fontos a betegek családtagjainak nyújtott támogatás, és magas minőségű kezelőközpontokra van szükség, ezeket a strukturális és kohéziós alapokból is finanszírozni lehet. Európa ígéretet tett arra, hogy megtalálja a leghatékonyabb rák gyógyszert, rák kezelést. Remélem, hogy ez nem csak egy szép kívánság marad, hanem meg is valósul. Köszönöm szépen. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most másfél percben Zsitnyánszka asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szlovákiában évente 30 ezer új rák esetet diagnosztizálnak. Ez az egyik leghalálosabb betegség. De nem tudjuk a pontos számát a rákkal élőknek. Az elmúlt években nem működött rendesen az országos onkológiai nyilvántartás Szlovákiában. Ennek véget kell vetni, már az idéntől friss adatokkal kell, hogy tudjunk rendelkezni. Beteg szervezetek és az orvosok követelésére a vastagbélrák, a mellrák és a méknyakrák szűrést általánossá tették. A mm, zemlőrák nagyon gyakori a szlovák nők körében, és nagyon gyakran csak nagyon későn ismerik fel évente, feleslegesen körülbelül átlagosan 300 nő hal meg ebben. Én üdvözlöm a e, szűrés bevezetését e, a mamográfiai e, osztályokon. Nagyon fontos, hogy a szűrést megfelelően végezzék el, és fontos, hogy a mamográfiához kötődő hamis mítoszt eloszlassák, mi szerint ez veszélyes lenne. Így lehet csak felismerni idején az emlő rákot. Néhány percet kell csak minden nőnek erre szánnia, és az életét mentheti ez meg meg. Minden nőnek mondom, hogy ne féljen elmenni a preventív ellenőrzésre. Köszönöm, két és fél percben Víring asszony következik. Dank u, mevrouw voorzitter. Heer commissaris Andrukait. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon sok kihívás van politikában, és egy nő életét, aki rákban betegedik meg, javítanunk kell, az életminőségét javítanunk kell, több kihívás áll előttünk. Az első az, hogy a korai megelőzés és szűrés minőségét Európában harmonizáljuk. Ezek a szűrési vizsgálatok oda vezethetnek, hogy a kockázati csoportok esetében a kockázatot csökkentsük. A rákot különböző különböző faktorok befolyásolják a nőknek, fel kell lépniük a depresszió ellen, gyakran nem tudnak már enni, nem tudnak jól aludni, és boldogtalanok. Aztán a rák, rákos megbetegedés a korai menopauzához is vezethet. Ezért a fiatal lányok vagy a fiatal asszonyok esetében ez oda vezethet, hogy nem vállalhatnak gyereket. Um, én számomra nagyon fontos ez a kezdeményezés, amelyel a tagállami határokon túl együtt tudunk működni a e, résztvevőkkel, és e, igyekszünk a nők életminőségét javítani. A ráknak negatív hatása van a nők e, munka munkájára, karrierjére is, mert sokáig távol vannak, a munkahelyük veszélyben lehet, és a gyógyulás után is gyakran még érzik a betegség kihatását. A nagyon fontos az, az, hogy a gyógyulás után is úgy vehessenek fel kölcsönt a nők, vagy úgy vehessenek fel hitelt, vagy pénzügyi tranzakciókat vállalhassanak, mint hogyha soha nem lettek volna betegek, vagy biztosítást köthessenek. A nők női rákbetegek kísérése és kezelése elengedhetetlen, ezért egy európai harmonizált rendszert javaslok. Köszönöm szépen, két percre Valina asszonyi asszó. Köszönöm, azt gondolom, hogy az Európai Unióban a 21. században nem engedhetjük meg, hogy a nagy farma gyógyszercégek kereskedelmi érdekei eh, előnyt élvezzenek azzal szemben, hogy gondoskodjunk a polgárok egészségéről. Naponta olvassuk az újságban, az ombudsmantól is hallottuk, illetve a legutóbbi íradásokban is eh, láttuk ezt, meg se tudjuk számolni, hogy hány találkozó volt a lobby, lobbisták és a bizottság között, és az egészségügyben működő vállalatok lobby eh, cégei között. Láttuk például egy, eh, egy olyan cég esetében, amely mellplantátumokat készített, amelyek hibásak voltak. Ezt éveken keresztül kritizáltuk, és még mindig nem sikerült megfelelő információt kapni az ezen cég által előállított szilikon mellimplantátumok egészségügyi kockázataival kapcsolatban. Ami a rákos megbetegedések kezelését illeti, egy, egy nagyon fontos, hogy tagállamokban megfelelő legyen az ellátás, és ez a szükségletekre legyen szabva. A korai felismerés, a megelőzés és az utolagos kezelés esetén nagyon fontos a megfelelő sztenderek alkalmazása. A tagállamoknak holisztikus megközelést kell választaniuk, és nem csak a finanszírozást kell rendelkezésre bocsátaniuk, hanem az ellenőrzést is magukra kell vállalniuk, és teljes munkát végezniük. Végül pedig az intézmények és az adott országok ki kell, hogy használják azokat a strukturális eszközöket, amelyek már európai szinten léteznek, hogy kutatásba, fejlesztésbe beruházzanak, és eleg, munkatárs legyen. Köszönöm szépen, Rivázi asszony nincs itt, úgyhogy a következő hozzászóló Kozlovska Rajzsevics asszony lesz. Egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt eh, biztos eh, úr, eh, hölgyeim és uraim, a civilizációs betegségek, mint például a rák is, az a környezet szennyezés miatt, a víz szennyezés miatt, az ipari élelmiszertermelés miatt merülnek fel, ezek mind vezethetnek rákhoz. Nagyon fontos, hogy a civilizációs negatív következményeket célzó stratégiánk is legyen. Nagyon örülök, hogy konkrét javaslatok vannak itt a rák megelőzésére, illetve kezelésére. Örülök annak is, hogy az Európai Bizottság egy állásfoglalásban egy európai stratégiát javasol, és ezt részben végrehajtották. Egy ilyen stratégiára nagy szükség van közös megoldásra van szükség, közös finanszírozásra, és főleg a legjobb standardhez való hozzáférésre. Minden nő attól függően, függetlenül, hogy hol él, ugyanolyan esélyekkel rendelkezzen a gyógyulásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Visznyevszka asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony minden harmadik európai élete során megbetegszik rákban, és az Európai Unióban több, több, millió egy, több mint 1 millió 300 ezer ember hal meg rákos megbetegedésben. Az rák legfontosabb formái, mint például a méhrák, méhnyakrák, az emlőrák, nagyon veszélyesek. A méh illetve az emlőrák a leggyakoribb halállal végződő rákos megbetegedés. Az európai stratégia nagyon hasznos, fontos, szükséges. Sajnos vannak különbségek a különböző sztenderdek között. A diagnosztika közép- és kelet-európában más, mint nyugat-európában, más eredményeket hoz fel kell lépnünk ezen különbségek megszüntetéséért, és az egészséges életmód támogatásáért. Elengedhetetlen a szűrés és a korai diagnosztizálás. Köszönöm, Soldrova asszony következik egy percre. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a statisztika teljesen világos. A rák gyilkos betegség a halál, halálesetek 26%-át rák okozza az Európai Unióban. Az Európai Unió tudatában van, hogy milyen potenciál rejlik a tagállamok közötti együttműködésben, és számos kezdeményezéssel lépett fel. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, aki felsorolta ezeket. Nagy személyes elkötelezettséggel. Teljesen világos, hogy ő érti a munkáját, és lelkesedéssel végzi ezt. Az egyik leggyakoribb rákfajta az emlőrák. Ez az összes rákos megbetegedés 13,4%-át adja. A rák megelőzése az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a szűrő vizsgálatok elterjesztésén kell, hogy alapuljon. Remélem, hogy a jelenlegi egészségügyi program segít majd a helyzet megoldásában. Köszönöm szépen, Zem, Zemit Dimech következik. Signora, signora Presidente, Tisztelt elnök asszony, hallhattuk ennek a vitának az elején, hogy rendkívül súlyos jelenségről van szó, az évszázad betegségéről. Máltán például 2000 új esetet diagnosztizálnak évente, 900 tesztet végeznek évente, 250 a 2000-ből emlőrák. Nagyon jó a túlélés esélye, 78 százalék, ez magasabb, mint az európai átlag. A lakosság egészét szűrik, ugyanakkor Európában küzdeni kell a szűrés elfogadottságának emelése érdekében, mert még ha van is szűrés, nem mindenki megy el a szűrésre civil szervezetek is elmondták erről a véleményüket itt a parlamentben. Hatékonyabb gyógyszerre, kezelésre is szükség van, és ehhez pénzre, erőforrásokra. Ugyanakkor a magasabb életminőséget is biztosítani kell, meg a magasabb, a jobb élelmezést. Heten akarnak hozzászólni spontán hozzászólás keretében, ez egy fontos vita, úgyhogy megadom mind a hét hozzászólónak a szót Záborszka asszony, tessék. Tak ako pani Ajuto, a ja som... Köszönöm szépen, elnök asszony. Akárcsak Kajútó asszony, én is úgy gondolom, hogy ami a rák elleni küzdelmet illeti, még nagyon sokat tennivalónk az EU-ban. Gondoskodni kell róla, hogy a ö, korai stádiumban való szűrés, a ö, nem túl ö, drága kezelés, illetve ö, a tájékoztatás nagyon fontos a prevenció terén, és mindezeknek európai normák el kell válniuk minden tagállamnak be kell vezetnie ezeket, és segítséget kell nyújtani az érintett családoknak is. Sajnos ma még nagyon messze vagyunk ettől, nagyok az eltérések a közép-kelet-európai országok és a többi európai ország között. A mm, túlélés esélyét, a mortalitást illetően petefészek rák esetében is a rák nem a nemek alapján válogatja az áldozatait. Én támogatom Peti asszony javaslatát február 4-e nemzetközi rák ellenes nap. Ez egy jó alkalom arra, hogy segítsük a rákban szenvedőket, és segítsük a családjukat. Az Európai Parlamentben az én felelősségem, hogy rámutassak arra, hogy hol lehetne jobban működni az EU-nak a prevencióban, az áldozatok megsegítésében a nőknek segíteni kell az ipari eredetű megbetegedések esetében. Ezek megelőzhetőek a tisztítószer és kozmetikum iparban ki kell küszöbölni a rákkeltő anyagokat. Az Európai országok mindegyikében foglalkozniuk kell a politikusoknak a rák megelőzésével a munkahelyeken. Nagyon fontos a veszélyes anyagoktól megóvni az embereket, hiszen tudjuk egy csomó anyagról, hogy rákkeltőek. A nők ne azért betegedjenek meg, mert valamilyen munkát végeznek. Köszönöm, Mária úr. Köszönöm. A rák eh, borzasztó csapás, eh, nagyon sok áldozata van. Nők is, férfiak is. A halálesetek nagy része a ráknak tudható be. Tanulmányok bemutatták, hogy eh, különösen az emlőrák, a méhrák és a méhnyakrák súlyos hatással van a nőkre, nagyon sok áldozatot szednek foglalkoznunk kell ezzel, a szűréshez hozzá kell férnie minden nőnek, a kezelés nem szabad, hogy túl drága legyen, mert különben a nők nem tudják igénybe venni, nem engedhetik meg maguknak. A következő szakasz pedig az, hogy pszichológiai támogatást nyújtsunk, mert az emlőrák esetében lehet, hogy 78%-ban túlélik a nők a betegséget, de pszichológiai támogatásra szorulnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rák olyan megbetegedés, ami nem tesz különbséget az emberek között, és minden nőt elérhet Európában. Súlyos fizikai és pszichológiai hatásai vannak. A nő családtagjainkat támogatni kell, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek. Ingyen kell, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz, kezelésekhez. Nem szabad, hogy a megszorítások miatt ez ne legyen lehetséges. 40 ezer nő tüntetett nemrégiben az országomban az ellátás javítása érdekében. Európai pénzeket kell erre e, szánni. Például a korai szűrés, mammográfia, aztán a humán papol, papillóna e, vírus e, szűrésére, ami e, a e, a méhnyakrákot okozza. Nagyon fontos itt is a korai felismerés. Polcsák úr. paní předsedkyně za udělení slova. Já bych chtěl ocenit... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem azt, amit a biztos úr mondott, Mindannyian arról beszélünk, hogy az Európai Unió milyen lehetőségekkel rendelkezik a megelőzés területén, a kezelés, az életmód, az érintett családoknak nyújtott támogatás. Egy cseh történetet osztanék meg önökkel. Lucia Petovet ményakrákkal diagnosztizáltak 21 évesen, és a cseh köztársaságban gyakorlatilag hőssé vált, mert nem félt attól, hogy a nyilvánosság előtt is beszéljen a betegségéről. Azt üzente a nőknek, hogy ne legyenek buták, menjenek szűrővizsgálatra. Több ezer nőt motivált, hogy menjen el preventív szűrővizsgálatra. Ez nem rendszer szintű megoldás nyilvánvalóan, de a személyes történetek révén is lehet emlékeztetni a nőket, mennyire fontos, hogy elmenjenek a szűrővizsgálatokra. Köszönjük, Kábezon Ruiz asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. A nők hosszabb ideig élnek, de gyakran rosszabb egészségi állapotban, nem férnek hozzá sokszor a megfelelő orvosi ellátáshoz. Rengeteg nő szenved az Európai Unióban ráktól, és a szűrővizsgálatok között hatalmas különbség, szűrővizsgálatok területén hatalmas különbségek vannak a tagállamok között. Aztán vannak olyan rákbetegségek, amelyek meddőséghez vezetnek, pszichés terhelést okoznak, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unión belül külön odafigyeljünk a nemek közötti különbségre ezen a téren, de fontos, hogy az Európai Bizottság élen járjon a mainstreaming területén, ami a daganatos megbetegedések elleni küzdelem, küzdelem különböző szakaszait illeti kutatás, innováció, megelőzés és kezelések. Suica asszony következik. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát, nagyon sajnálom, hogy ilyen késői órán beszélünk erről a fontos témáról. Világszerte egyfajta azt látjuk, hogy nagyon gyorsan nőtt a rákos megbetegedések száma, járványszerű méreteket öltött mindezt. Nagyon fontosak a statisztikák, erre többen is emlékeztettek, többen is említettek adatokat. Külön felhívnám a figyelmet Peterle úr kezdeményezésére, amelynek révén létrejött egy külön csoport itt az Európai Parlamenten belül, amely ezzel a betegséggel foglalkozik. Fontos a kiáltványunk is, amely a rák ellen irányul. Kelet-Európában és Nyugat-Európában más és más a halálozási ráta, ezen a téren is oda kell figyelni az egyenlőségért folytatott harcra. Egyenlőséget akarunk az orvosi ellátáshoz való hozzáférésben, és ez egyenlőre nem adott, külön fel kell erre is hívni a figyelmet. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most a biztosnak adok szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a mai eszmecserét, és hálás vagyok a nagyon értékes meglátásokért. Valaki felhozta az orvosi segédeszközök témáját. Itt van most már egy külön új irányelvünk, amely erre a területre vonatkozik most már a mi kezünkben van, hogy előbbre jussunk ebben a kérdésben. Ami a karcinogéneket illeti rákkeltő anyagokat, a vonatkozó listára nagyon sok új rákkeltő anyagot vettünk fel, és folyamatosan dolgozunk a munkahelyi biztonság kérdésén, és endokrin diszruptorok, a dohányzás elleni harc, a peszticidek elleni küzdelem. Az elmúlt négy és fél évben rengeteg mindent elértünk közösen, és együttműködünk már egymással a megelőzés területén is. Ez fontos része az átfogó megoldásnak. Beruházások kutatásba, innovációba. A kutatási keretprogramjai révén az Európai Unió 2,8 milliárd eurót fordított csak a prevencióra. Ez is azt mutatja, hogy előbb folyamatosan haladunk előre. 440 millió eurót fordítottunk az elmúlt tíz évben azokra a rákbetegségekre, azon rákbetegségek elleni küzdelemre, amelyek elsősorban a nők esetében lépnek fel, és a reproduktív szerveket érintik. Az orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán szeretném megemlíteni azt, hogy az elmúlt héten elfogadtunk egy ajánlást arra vonatkozólag, hogy a tagállamokon átévelően hozzáférhetnek a páciensek a, az orvosi dokumentumaikhoz, ez segítheti azokat, akik a ráktól szenvednek. Emellett szeretném azt is megemlíteni, hogy nem elég, hogy a páciensek túléljék a betegséget, hanem fontos a reintegrációjuk a társadalomba, a mindennapi életbe. Ezt a lehető legnagyobb mértékben meg kell könnyíteni. A Fontos itt a szakszervezetek és a munkaadók szerepe, Továbbá fontosnak tartom, hogy a tanácsban, az állam és kormányfő körében is fel kell vetni ezt a témát. A 80-as években a tanács foglalkozott ezzel a kérdéssel, most pedig nincs itt senki a soros elnökségtől. Itt az ideje, hogy végre megszülessen a politikai szándék, hogy előbbre jussunk, és az összes, a tagállami kormányokat is rávegyük arra, hogy többet tegyenek ezen a téren. Köszönöm. Köszönjük a biztos úrnak, lezárjuk ezt a vitát. Egy állásfoglalási indítvány érkezett be, erről holnap szavazunk. Köszönöm szépen. Közös vita következik, és megvárom, hogy helyet foglaljon a biztos asszony. Mielőtt elmondanám a következő téma, az LMBTI jogok ról szóló közös vita között következik. Szóbeli választ igénylő kérdés érkezett az interszexuális személyek jogaival kapcsolatosan a LIBE szakbizottságtól, és van egy további szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz, amely az LMBTI intézkedések listáját tartalmazza, arra vonatkozik, ezt pedig több frakció nyújtotta be. Az egyik szóbeli választ igénylő kérdés szerzőjének adok szót, Marás úr, 5 perce van, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az LMBTI személyek elleni diszkrimináció kérdéséről szeretnék szólni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez felkerült a mai napirendre. Tudom, hogy sok jelenlévő érdeklődik a téma iránt, fontosnak tartja azt, és külön szeretném megköszönni az LMBTI Intergroup munkáját, és hogy lehetővé tették, hogy ez a napirendre kerüljön. Külön kiemelném a diszkrimináció elleni küzdelem egyik aspektusát, ez pedig Egyébként is az első eset, hogy ezt az aspektust megvitatjuk itt a parlamentben. Az Európa Tanács közgyűlésében és az ENSZ közgyűlésében is beszéltek már erről a témáról, de most először fordul elő, hogy az interszexuális személyek mindennapi diszkriminációját, megkülönböztetését megvitatjuk itt az Európai Parlamentben, ugye őket jelzi, az interszexuális személyeket jelzi az LMBTI rövidítésben az I. A Libe Szakbizottság által benyújtott szóbeli választ igénylő kérdést szeretném most bemutatni. Egy rendkívül fontos kérdésről van szó, mert hogyha az Európai Unió értékeit azt szerint mérjük, hogy a különböző közösségekkel, a különböző kiszolgáltatott közösségekkel hogyan bánunk, akkor az interszexuális személyek által tapasztalt nehézségek az EU-ban és a világban is nagyon fontosak. Szeretném külön kiemelni, hogy az emberi jogi jogsértések, amelyeket ez a közösség megtapasztal, nagyon súlyosak, fontos, hogy ezekről beszéljünk. Az interszexuális személyek testi integritását megsértük, sokszor betegségként tekintenek az állapotukra, azt mondják, hogy ez olyasmi, amit meg kell szüntetni, és sokszor úgynevezett normalizáló sebészeti eljárásokat alkalmaznak. Orvosi kezeléseknek vetik alá az interszexuális újszülötteket, legalábbis 21 EU-s tagállamban. Ez így van, sokszor stigmatizálják ezeket a személyeket, verbális diszkrimináció áldozataivá válnak, zaklatás áldozatává, nem férnek hozzá megfelelően a az orvosi kezelésekhez továbbra sincs megfelelő jogi védelem, amelyben részesülhetnének az interszexuális személyek. Tehát ma, biztos asszony, a tanácsot és a bizottságot arra szó, szólítjuk fel, hogy depatologizálják az interszexuális személyeket, és tiltsák meg a szükségtelen úgynevezett normalizáló sebészeti beavatkozásokat. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol volt előrelépés, de még mindig túl sok olyan tagállam van, ahol nem elégséges az előrelépés. Szeretnénk, hogy a diszkrimináció tilalmát ismerjék el, emellett megfelelő tanácsadást biztosítsanak az interszexuális személyek számára. A kulcskérdés azonban mindeközben persze az, hogy ma, és tudom, hogy a biztos asszony számára ez egy fontos téma, mert ezt elmondta a Libe szakbizottságban, hogy továbbra sem létezik horizontális diszkrimináció ellenes szabályozás Európában. Tehát a tényleges kérdés az, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet előmozdítsuk és kiszélesítsük. Másodszorban az interszexuális közösségre vonatkozólag mit teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a nemi jelleget a, elismerjük a diszkrimináció és a gyűlöletbeszéd alapjaként. Több országban, Máltában, Portugáliában és Görögországban elismerték a nemi jelleget, mint a gyűlöletbeszéd és a diszkrimináció alapját, a több tagállamon ezt viszont nem tették meg. Úgy gondolom, hogy ezt nem tolerálhatjuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ma ezt a kérdést megtárgyaljuk, és még egyszer elmondanám, hogyha EU-s értékeket akarunk képviselni, akkor fontos, hogy megfelelően gondoskodjunk a társadalmaink legkiszolgáltatottabb tagjairól. Fontos, hogy az őket ért diszkriminációval szembeszálljunk, és ezért is nagyon fontosnak tartom ezt a szóbeli választ igénylő kérdést, amelyről ma szó van. Köszönjük szépen, megadom a szót Koraca Bilt asszonynak három és fél percre. Thank you, madam. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt Jurova biztos asszony, az LGBT jogok és az i minek a jelentése? intersex személyek, és nem pedig az ideológia rövidítése egy ez a, ez a betű egy olyan embercsoportot jelképez, akik gyerekkoruk óta szenvednek. Első alkalommal kerül sor arra, hogy egy állásfoglalást fogadjunk el, amelyben ez az elfelejtett betű által, vagy ismeretlen betű által is képviselt csoport is jelen van. A gyermekek szörnyű beavatkozásokon mennek keresztül, ami akár a reproduktív jogok, jogaikat is érintheti. Mi lenne, ha az önök gyermekéről lenne szó? Az emberi jogi agendát éri támadás a jelenlegi populista környezetben homofób retorikával. Az LGBTI csoport a szélső jobboldal könnyű célpontja. A szexuális orientáció és a gender identitás miatti diszkriminációnak nincs helye a modern társadalomban. Egyetértek Claude Morales-szel, kedves kollégám, a diszkrimináció ellenes irányelvnek előbbre kellene lépnie, ez ennek én árnyék jelentéstevője vagyok, de nem lép előre az ügy a tanácsban. Az LGBTI személyek elleni gyűlöletbeszédek, sztereotípia merül föl, stigmatizáció, őket zaklatják az iskolában, az Európai Unió feladata a nyitott társadalom, társadalomért való kiállás. A kult kulcsfontosságú tolerancia, egyenlőség és diverzitás melletti kiállás elengedhetetlen. Ez egy fontos lépés a jogszabályalkotás ezen a területen, de ez nem elegendő. Meg kell változtatni a retorikát, a hozzáállást. A közös állásfoglalással a feladatunk az LGBTI eh, cselekvési lista eh, meghosszabbítását kell elérnünk, amelynek most vége lesz. Világos stratégiára, cselekvési távra van szükség, hogy biztosítsuk, hogy az LGBTI eh, személyeket támogassuk Európában, de nem csak itt. Ismerjük el, hogy az LGBTI jogok is emberi jogok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, két percre megadom a szót Björk asszonynak. Az LGBTI eh, személyek a diszkriminációtól, a gyűlöletbeszédtől, a fenyegetéstől szenvednek. Az LGBTI eh, személyek eh, családjait nem ismerik el, a trans személyek és az intersex személyek az ab, abuzív orvosi beavatkozások, sebészeti beavatkozások, nak van, e, esnek áldozatul, egyeseket elzárnak. 2019-ben egyes országokban nagyon rossz fele megy a fejlődés. E, egyes országokban megtámadják ezeket a szervezeteket, és azt gondolják, hogy a, e, az LGBTI személyeket senki nem akarja, ki akarják zárni a társadalomban. Itt az ideje, hogy fellépjünk, szembe menjünk ezzel, és egy jobb jövőért küzdjünk a fogyatékossággal élők számára is nagyon fontos az, hogy melléjük álljunk, és ugyanitt ezen, ezen csoport esetében a méltó élethez való jog, a méltóság biztosítása elengedhetetlen. Orbán és mások miatt nagyon fontos, hogy kifejezzük a véleményünket egy átfogó stratégiára van szükség, a diszkrimináció ellenes stratégiára, és meg kell állítanunk a gyűlöletbeszéd áradatot, amely az LGBTI személyek ellen irányul, az ilyen gyermekeket támogatnunk kell, és a szivárvány családokat is nem fognak ők eltűnni csak úgy, nagyon fontos, hogy politikai lépéseket tervezünk a választások után, előre kell lépni, mert a mi elvárásaink, a mi álmaink forognak kockán ezeket az elavult ideológia fűtött fogalmakat magunk mögött kell hagynunk, hogy mi a nem, legyünk nyitottak az új társadalomra. Köszönöm szépen, Vioti képviselőkét, két perc. Tisztelt biztos asszony, én is hadd szóljak hozzá ugyanis úgy gondolom, hogy ez a két állásfoglalás, amelyek zárják ezt a ciklus, nagyon fontos, illetve nagyon fontos két szóbeli kérdés, amit az Intergroup fogalmazott meg azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy az LMBTI közösség jogai a 2019 és 2024 közötti időszakban prioritást képezzenek a bizottság munkaprogramjában. Nagyon fontos, hogy javítsuk a leszbikus, meleg, interszexuális és transznemű emberek jogainak védelmét Európában mindenhol globálisan nincs a nemi identitás, szexuális ö, ö, orientáció, ö, illetve ö, ö, nemi jelleg alapján ö, való ö, védelemnek rendszere. Nagyon fontos, hogy ö, 18 tagállam mentálhigiénés diagnózist készített az ilyen esetekben. Nagyon fontos, hogy vállalást tegyen az Európai Unió, hogy ezeket a jogokat védeni fogja. Úgy gondolom, hogy az interszexuális emberek embereket, és minden diszkriminációtól meg kell védeni a diszkrimináció tilalmáról szóló horizontális irányelv alapján. És a családok a jogait